módon egyre többet foglalkoztat bennünket. Meg is kezdjük a vitát. Először is a soros elnökség képviseletében Tuppurainen asszonynak adom meg a szót, tessék. Elnök úr, tisztelt képviselők! Közel négy hónap telt el az európai parlamenti választások óta, amelyeket számos tagállamban más választásokkal együtt tartottak meg. Súlyosabb beavatkozást nem tapasztaltunk a választásokba, ugyanakkor azonban a tényellenőrzék, télen, tényellenőrzők és újságírók többször is jelezték, hogy mégis külső befolyásolás történt. Fontos, hogy növeljük a tudatosságot, a felkészültségi szintet és a demokráciákat is megerősítsük szemben a hibrid fenyegetésekkel szemben beleértve a dezinformációt is. Ez egy prioritás a mi elnökségünk számára. Hosszú távú erőfeszítésekre van szükség ahhoz, hogy a demokratikus társadalmaink ellenálló képességét növeljük, hiszen a dezinformáció és a hibrid fenyegetések a biztonsági környezetünk állandó részét képezik. A fenyegetések folyamatosan fejlődnek, és egyre nagyobb a kockázata a külső beavatkozásoknak és online manipulációnak beleértve az adatgyűjtési technológiákat és a mesterséges intelligenciát is. Éppen ezért megfelelő válaszadásra van szükség. A tanács üdvözli a bizottság azon szándékát, hogy méreható elemzést készítsen arról, hogy az online platformok és más szerződő felek mennyiben tették meg a szükséges lépéseket a magatartási kódex értelmében. A bizottság az év végéig különböző lépéseket javasolhat ezzel kapcsolatosan. Az év vége előtt számítunk arra, hogy megszületik a bizottság jelentés a 2019-es EP választásokról is, remélhetőleg külön kiemeli majd a választásokba való beavatkozással kapcsolatos felkészültségi szintelemzését is. Emellett remélhetőleg a bizottság beszámol majd ebben a jelentésben esetleges további kezdeményezésekről is ezen a téren. Nagyon fontos ez a téma számunkra, ahogyan a tanács is jelezte már többször, beleértve az új stratégiai agendáját is. Az EU-s intézmények és a tagállamok fontos szerepet játszanak mindebben, mindenki természetesen az illetékességei határain belül. Mindannyian felelősek vagyunk a demokratikus folyamatok védelméért. Fontos, hogy az Európai Unió és a tagállamok közös erőfeszítéseket tegyenek, de a civil társadalomra és a magán is szükség, magánszférára is szükség van. Átfogó erőfeszítésekre van szükség, oda kell figyelnünk a fenyegetések belső és külső dimenziójára egyaránt. A tanács márciusi következtetései követően, amelyek a szabad európai választásokról szóltak, sok lépést tettek mind az EU-s intézmények, mind pedig az egyes tagállamok is. Az Európai Választási Együttműködési Hálózatban például szakértők rendszeresen megosztják egymással a tapasztalataikat és a bevált gyakorlatokat, emellett van egy gyors riasztórendszer is, amelyben a dezinformációs kampányokról cserélhetnek valós időben információt a tagállamok. Nagyon fontos az európai értékekről és politikáról való kommunikáció megerősítése, valamint az európai média ökoszisztéma támogatása is. Elő kell mozdítani továbbá a médiával és a digitális technológiákkal köz, ö, kapcsolatos ismeretterjesztést, együtt a magánszférával és a civil szervezetekkel is. Fel kell mérni természetesen a választási kontextusban a kiber fenyegetettséget is, valamint a választási rendszer kitettségét, továbbá a közösségi hálózati platformokban a bevált gyakorlat megosztása, és így tovább, tehát láthatják, hogy rengeteg lépésre került már sor. Elnök úr, tisztelt képviselők! Annak érdekében, hogy hozzájáruljon ezen erőfeszítésekhez, a román soros elnökség jelentést készített a dezinformáció elleni küzdelemről és az EP választásokból levont tanulságokról. Ezt a munkát folytatva az elnökségünk egyik fő prioritása az, hogy megerősítsük a demokratikus társadalmaink rezilienciáját, a koordinált és átfogó fenyegetésekkel szemben, így kívánjuk átfogóan biztosítani a polgáraink biztonságát. Szeretném hangsúlyozni, hogy ez a munka, amely a nyílt demokratikus társadalmak védelmére irányul, mindenképpen olyan lépéseket követel meg, amelyek tiszteletben tartják a polgárok alapvető jogait is, beleértve a véleménynyilvánítás szabadságát. Ennek kontextusában az elnökségünk számára különösen fontos, hogy megerősítsük az EU hibrid fenyegetésekkel szembeni ellenálló képességét és az ellenálló képesség erősítését mind az EU-ban, mind a tagállamokban. Már júliusban létrejött egy munkacsoport horizontális mandátummal, is megtartotta első ülését is ebben a tárgyban. Az is fontos, hogy tovább fejlesszük a partneri kapcsolatainkat, külön kiemelném a NATO-hoz fűződő kapcsolatainkat. A hibrid támadások elleni központ, amelynek a központja Helsinkiben található, szintén egy fontos partnerünk ezen a téren. Nagyon fontos, hogy együttműködjünk az összes megfelelő partnerrel, emellett a dezinformáció elleni cselekvési terv is felvázolja, mennyire fontos, hogy az Európai Unió Keleti és déli szomszédságában található országokkal és a Nyugat-Balkánnal is együttműködjünk. A dezinformáció elleni küzdelem, a média, média megerősítése, a digitális és média ismeretek terjesztése mind-mind fontosak a szomszédságunk területén. Koordinált módon kell együttműködnünk egymással ahhoz, hogy ezeket a kihívásokat kezelni tudjuk. A választások védelme az európai értékeink védelmének kulcsfontosságú pontja. Köszönöm hölgyeim és uraim, a figyelmet. Elnök, köszönöm szépen. Az Európai Bizottság részéről ketten vannak ma itt velünk. Jurova asszony és King úr is itt van velünk. Először is Jurova biztos asszonynak adok szót. President. Elnök úr, tisztelt képviselők, a demokrácia tisztelete, a jogállamiság és az alapjárgok tisztelete az a három érv, amely összekapcsol bennünket az Unióban. Nem vehetjük ezeket természetesnek. Von der Leyen biztos megválasztott bizottsági elnök kijelentette, hogy a demokrácia védelme a biz, új bizottság prioritása lesz. Kihangsúlyozta, hogy demokratikus rendszereinket egyre gyakrabban támadják azok, akik destabilizálni akarják az uniót és meg akarják osztani tagjaikat. Ezért többet kell tennünk, hogy megvédjük magunkat a külső támadásoktól a dezinformáció terjedése és a sötét pénzek eh, politika befolyásoló hatása kihat a közvéleményre és eltorzítja a vitát. A hazai és a külső eh, tényezők eh, ezt kihasználhatják, befolyásolhatják a szociális vitákat, az éghajlatváltozás, a migráció, a közbiztonság, az egészségügy és a pénzügyek területén manipulálhatják a vitát. A manipuláció tudományba vetett és az empirikus bizonyíték alapú érvelést is ellehetetlenítheti. A szabad választások végrehajtása elsősorban a tagállamok felelőssége, de ugyanakkor egy európai megközelítésre is szükség van, figyelembe véve a manipulációs erőfeszítések nemzetközi voltat. Ha valami egy tagállamot érint, ez minden tagállamot érinthet. A választói csomag segítségével 2018. szeptemberében a bizottság elkötelezett lépéseket tett annak érdekében, hogy támogassa a tagállamok erőfeszítéseit a választások integritásának megvédésére és az dezinformáció elleni fellépésre. A nemzeti választási hálókat arra buzdítjuk, hogy a legjobb gyakorlatokról cseréljenek tapasztalatot. A tagállamok közötti együttműködést az Európai együttműködő Választási Együttműködési Hálózat is erősítette, amely segítette az operatív kapcsolatok létrehozását a tagállamok között és a tapasztalatcserét. A hálózat tagjai négyszer találkoztak a választások előtt, és a választások, az európai parlamenti választások után áttekintették a helyzetet. A nemzeti hálózatok képviselői ültek itt egy asztalhoz, és termékeny eszmecserét folytattak egymás között is más intézmények képviselőivel. Többek között a parlament és a civil társadalom képviselőivel is. A hálózat tevékenysége a komplex terület minden aspektusára kiterjed, az állampolgárok figyelemfelhívására, a más platformokkal való együttműködésre, valamint a, nyuga, a külföldi finanszírozás eh, feltérképezésére szolgáló jogeszközök feltárására. Segít ez abban is, hogy a tagállamok ellenálló képességüket megerősítsék a cibertámadásokkal szemben. A tagállamok kihangsúlyozták, hogy mind a nemzeti, mind az európai hálózatok folytassák együttműködésüket az európai parlamenti választások után is, annak érdekében, hogy támogassák a tagállamokat választói rendszereik ellenálló képességének megerősítésében. Ezen erőfeszítések előzetes áttekintése az európai választások kontextusában biztató. Koordinált Európai Uniós megközelítés erősebb készenlétet és felkészülést biztosította a manipuláció és a dezinformációval szemben. Hasonlóan a korábbi választásokhoz méreható vizsgálatot hajtott, hajtunk végre a választások tisztaságát vizsgálva. Nemzetközi partnereinkkel is együttműködünk több fórumban, többek között a NATO-val, a G7-ekkel és egyes államokkal is együttműködünk. Ez egy komprehenzív és átfogó megközelítést alakít ki, és az ellenálló képes választói rendszerek kialakítását segíti. A nemzetközi együttműködés segíti, hogy minden szereplő egy hangúan szólaljon fel, az alapjogok teljes tiszteletében elsősorban is a gyülekezési szólásszabadság tiszteletben tartásával ahogyan von der Leyen megválasztott bizottsági asszony mondta, a bizottság, hogy a parlament támogatja, arra tör majd, hogy egy európai akciótervet hozzon létre, amely a külső befolyásolás veszélyeit hangsúlyozza ki az európai választások során. Hogyha megerősít a tisztelt ház alelnöki jelölésemben, én fogom koordinálni ezt a tervet, demokratikus rendszereink ellenálló képességének kialakításában, és a fake news, a hamis hírek, a téves hírek elleni fellépésben, valamint a szólásszabadság és a sajtó szabadság és a mediális pluralizmus megvédésében is fontos lépéseket tervez tenni a következő bizottság. Hogyha tehát a tisztelt ház megerősít eh, pozíciómban, akkor szorosan együttműködöm a tisztelt házzal, a civil szervezettel, a tagállamokkal, annak érdekében, hogy megvédjük és megerősítsük az európai demokráciát. Köszönjük szépen! Következő felszólalunk szintén a bizottság részéről, King biztos úr tessék. Chair, uh, colleagues, thank you very much. I'm gonna... Tisztelt elnök úr, tisztelt képviselők! A félretájékoztatással kapcsolatos kihívásra szeretnék koncentrálni. Ahogy hallottuk, sajnálatos módon az európai parlamenti választások alatt nem volt széles körben koordinálva a félretájékoztatásos eh, támadások elleni fellépés ez nem jelenti azt, hogy, hogy szabadok voltunk, hogy nem volt félretájékoztatás. Voltak, nagyon sok, több ezer jelentés készült egész Európában mindenféle félretájékoztatási forrásokról. Például, hogy egy másik tagállamból hozzak példát, Németország, egy jelentés azt mutatja, hogy az online támogatás az egyik német pártok, egyik német párt javára 86%-át képviselte a pártnak az teljes Facebookos tevékenységét. Négyszer annyi komment volt, hatszor annyi megosztás volt ebben az esetben, mint hogyha összeadjuk az összes többi pártot. Ezek a lájkok és megosztások nagy része 8000 gyanús ekkantról származik, ahol nem valószínűleg valótlan nevek vannak megadva. És gyakorlatilag ez több százezer kontentet is jelentett tartalmat. Sajnálatos módon ez a nagymértékű félretájékoztatás a modern politikai élet része. Hogyha a platformok nem tudják felismerni ezt a több ezer koordinált ajkontot, amelyeknek random neve van, és amelyek gyanúsak, vagy gyanúsként nem tudják ezeket felfedni, akkor ez problémát jelent. Ezt nem fogadhatjuk el, hogy ez az új helyzet. Többet kell, hogy tennünk, együtt kell, hogy dolgoznunk, le kell, hogy zárjuk azt a teret, ahol ezek a, az ellenséges és rossz szándékú félretájékoztató szereplők föl tudnak lépni. Meg kell, hogy erősödjünk, meg kell, hogy védjük hogy magunkat ezzel ellen a hatás ellen. És ezért a tagállamokkal együtt és más partnerekkel együtt legalább négy területen dolgozunk együtt. Az első, erről történt említés, egy gyors figyelmfelkető rendszer fölállítása a tagállamokkal közösen a közös fellépés érdekében a lejárató kampányok esetén meg kell, hogy erősítsük ezt a mechanizmust. Konzultációkat folytatunk annak érdekében, hogy hogyan tudjuk megerősíteni az információcserét tagállamok, intézmények és a platformok között. Természetesen a civil szervezetekkel és a kutatókkal is együtt kell, hogy dolgozzunk. Kutatási és elemzési központot is föl kell, hogy állítsunk. A második ilyen eszköz, az elmúlt két évben mobilizáltunk egy tényfeltáró, kutató, civil társadalmi szereplői tevékenységet azért, hogy föl tudjunk lépni a lejárató kampányok ellen, illetve hogy milyen válaszokat kell kidolgozni azért, hogy ennek a közösségnek a munkáját meg tudjuk erősíteni. Ennek érdekében egy új európai online platformot állítunk föl. 38 tényfetálló szervezet fog ebben dolgozni 17 tagállamból. A Connecting Euro Facility program finanszírozásával. Ahhoz, hogy hatékony legyen ez a munka, arra van szükségünk, hogy a platformok is megfelelő szerepet játszanak. Biztonságos hozzáférés kell, hogy biztosítsunk a számukra a tényfeltáró kutatók által felfedezett adatokhoz, azért, hogy a saját kutatásokat is elvégezhessék, és jobb válaszokat dolgozzanak ki biztosítva azt, hogy az etikai és szakmai standardokat tiszteletben tartjuk. A harmadik téma, amin dolgozunk, a nagy internet platformok aláírtak egy félretájékoztatási egyezményt, ez is elhangzott már szeptemberben, tavaly szeptemberben zártuk le ezt a munkát. A Facebook, Google, Twitter, Mozilla kereskedelmi szövetségek a reklámmal foglalkozó területen, sőt, még a Microsoft is most már aláírta. Ezek komoly emberek, egyeztettek, egy sor vállalást tettek, 14 15 különböző vállalást tettek, és mi monitorozzuk, hogy valóban teljesítik -e ezeket a vállalásokat. Szeptember közepére, vagyis mostanra már az aláírók saját értékelést is végeznek, ezt átadják nekünk. Ezt követően harmadik felekkel, tanácsadókkal fogunk együtt dolgozni, hogy egy független értékelést kapjunk október közepére, arra vonatkozóan, hogy hogyan teljesítik a vállalásokat. A jelentés alapján egy összefoglalót fogunk készíteni, még október vége előtt az új kódex teljesüléséről és az utolsó lépés pedig egy teljes értékelés lesz, amely a bizottsági közlemény formájában fog megjelenni a jövő év elején. Itt is további konzultációt fogunk végezni független szakértőkkel és tagállami audiovizuális szakemberekkel. Jurova biztos asszony, Gabriel biztos, és jó magam is több alkalommal egyeztetünk ebben a témában, és úgy gondoljuk, hogy további lépéseket kell, hogy tegyünk, hogyha erre van szükség a szabályozás területén is. Egy sor törvényhozási és egyéb javaslatot, javaslat született már tagállamok részéről, és például az Egyesült Királyság jelezte, hogy egy új törvényt fog összeállítani, Franciaországban pedig az elszámoltathatóságot kívánják fokozni. Mi ösztönözzük a tagállamokat, hogy erősítsék meg ezeket a tevékenységüket. A negyedik kezdeményezés, ez az utolsó, hogy megkívánjuk erősíteni a állampolgárokat, hogy a médiában jobban tudjak tájékozódni, és az EU szakpolitikák, EU értékeket jobban megértsék, és így erősítsük meg az állampolgárokat a félretájékoztatás negatív hatásai ellen. Általánosságban azt kell, hogy mondjam, hogy jó munkát végeztünk, már megtettünk néhány lépést, de őszintén megmondom, hogy még nagyon sok munka áll előttünk. Pontosan ezért Jurova biztos asszonyhoz hasonlóan én is örülök annak, hogy a következő bizottság és a következő bizottság elnöke hangsúlyozta, mennyire fontos ez a munka. A már említettekhez hozzátéve szeretném elmondani, hogy a megválasztott elnök bejelentette, hogy európai koordinált megközelítésre van szükség a humán és etikai következmények tekintetében. Új digitális szolgáltatási törvényt javasol, a digitális platformok, szolgáltatások, termékekre vonatkozóan, ez is szorosan kapcsolódik a mai vitánkhoz. Ezek az erővízfeszítések, illetve azok a témák, amikről beszélünk, ezek rendkívül fontosak lesznek egy átfogó demokratikus digitális jövő szempontjából mindannyian számára, minden állampolgár számára. Köszönöm szépen, és köszönöm szépen ezeket az átfogó magyarázatokat. Most a képviselők következnek. Dobé Tomás az első hozzászólónk. Now? Yeah. Thank you. Köszönöm, elnök úr, tisztelt soros elnökség, tisztelt biztosok és tisztelt képviselők. Ez a vita az alapvető európai értékekről szól, a jogállamiságról, a szabadságról és a demokratikus választásokról. Nagyon fontosnak tartom, hogy az Európai Parlament a vitát követően egy nagyon erős állásfoglalást fogadjon el. Nagyon fontos, hogy mi itt Európában kiálljunk a szabad és demokratikus választások mellett, az olyan választások mellett, amelyekben nem avatkoznak be harmadik országok. De sajnálatos módon Európában ma nem ez a helyzet. Nem ez valósul meg. És fontosnak tartom, hogy az Európai Parlament bátran mondja ki, hogy miről is van pontosan szó. Jól ismert tény például, hogy Oroszország folyamatos információs háborút folytat Európával szemben. Az orosz állam által szponzorált médiumok és a trollgyáraik megpróbálják alásni az európai demokratikus vitákat. Ugyanakkor azt látjuk, hogy más totalitárius áramok Kína, Irán, Észak-Korea is próbálkoznak azzal, hogy meggyengítsék demokratikus döntéshozatalunkat. Fontosnak tartom azt, hogy megpróbáljuk megvédeni az értékeinket, és biztosítanunk kell az, hogyha valaki megtámadja a demokratikus intézményrendszerünket, akkor ennek következményei legyenek. Azt hiszem, barátaim, hogy ebben a plenáris ülésteremmel sokszor nem értünk egyet egymással, de hát erről szól a demokrácia. A demokráciában rendben van az, ha nem értünk egyet egymással, de nagyon fontos, hogy egyetértsünk mégis abban, hogyha a demokratikus döntéshozatalt nem védjük meg kellően a külső befolyással szemben, akkor az önrendelkezésünket veszítjük el. Ezért fontosnak tartom azt, hogy a következő hetekben közös állásfoglalást fogadjunk el ebben a témában, és kiálljunk az európai értékek mellett. Köszönöm. Köszönöm. Kati Piri következik. Köszönöm szépen, elnök úr, tisztelt biztos úr, tisztelt miniszterasszony, kedves kollégák! Egy demokráciában a szabad, tisztességes választások elengedhetetlenek, de sajnálatos módon ez mégsem magától értetődő, nem lett magától értetődőnek venni az ilyen választásokat. Az elmúlt években számos európait masszív dezinformációs kampányok értek el a választások előtt, mégpedig külső befolyásolás eredményeképpen. Ki, korábban nem tapasztalt szintű kibertámadásokat láthattunk. Az alapvető választási szabályok, amelyek például a harmadik országok általi pártfinanszírozásra vonatkoznak, megsérültek több esetben is. Júliusban orosz média avatkozott be, illetve közölt információkat Szálvinivel kapcsolatosan. Ez a parlament a legutóbbi ciklus idején nagyon határozott véleményt fogalmazott meg az ilyenfajta beavatkozással kapcsolatosan, ugyanígy a külügyi szolgálat is, és most örülök, hogy a finn soros elnökség is prioritásként kezeli ezt a témát. Az SND frakció nagymértékben támogatta, hogy felkerüljön a napirendre ez a téma ezen a héten, és úgy tudom, hogy nagy támogatottsága van annak is, hogy határozott állásfoglalás szülessen a témában. Komoly válaszokat kell adnunk arra, hogy hogyan akadályozhatjuk meg, hogy harmadik felek aláássák a demokratikus rendszereinket. Az én frakcióm azt javasolja, hogy egy különleges parlamenti bizottság jöjjön létre, amely az európai demokráciával foglalkozik, és biztosítja, hogy a szabad választások továbbra is, illetve a jövőben ismét magától értetődőek legyenek. Köszönöm. Köszönjük szépen. Pascal Durand. Oui, merci, euh, monsieur le président. Köszönöm szépen, elnök úr. Miniszter asszony, a felszólalását azzal kezdte, hogy elmagyarázza, és hogy örömét fejezi ki, hogy jól lefolytak az európai választások, hogy nem volt jelentős támadás. Én is örülök annak, hogy jól szerveztük meg, jól lefolytak ezek az európai választások. Általában az választások és, általában, és az európai választások nem ö, teszik ki teljes mértékben a demokráciát. Ahogy Jorba asszony is elmagyarázta, a demokráciánk, ahogy mi ezt értelmezzük Európában, az veszélyeztetik, főleg a félretájékoztatás. Önök nagyon helyesen említették ezt. De veszély fenyegeti a demokráciát, a finanszírozás is, ezt is muszáj kimondanunk, a politikai pártok finanszírozása tekintetében is, hiszen ezek adják a alapkövét a demokráciának Európában. Vannak olyan külföldi szereplők, nem csak Oroszország, Oroszország teljesen egyetemben ilyen szerepet játszik, de nem csak Oroszország játszik olyan szerepet, hogy milliárdokat, euró milliárdokat fektetnek be az e, e, pártokba, főleg akik itt a teremben a bal oldalon ülnek, francia vagy olasz pártokról van szó elsősorban. A pártok finanszírozásáról kell, hogy beszéljünk az állásfoglalásban. Először is eszközt kell biztosítanunk a Stratcomnak. Ugye évente két millió euróval rendelkezik. Ezt most megemelték, igaza van a biztos úrnak, jogos volt ez az emelés, de hát legyünk komolyak, adjuk meg azt az eszközt, amire tényleg szükség van, hogy a félretájékoztatás ellen föl lehessen lépni. Adjuk meg azt az eszközt, amivel meg lehet akadályozni a külföldi finanszírozást, hiszen ez támadja valójában a mi európai demokrációnkat legyen meg a technológiai függetlenségünk. Hogyha rendszeresen a Európa Unión kívüli felekhez kell, hogy forduljunk az ellenőrzés érdekében, hát akkor nagyon nagy a probléma, hiszen akkor nem vagyunk függetlenek, nem tudunk függetlenül cselekedni. Köszönöm. Bütikofer úr. Herr Präsident, verehrte Rats... Elnök úr, igen, tisztelt tanácselnök asszony, biztos úr, biztos asszony, tisztelt képviselőtársaim. Meg szeretném köszönni a finn soros elnökségnek, mégpedig nyomatékkal meg szeretném köszönni, hogy ilyen komolyan vették ezt a témát, és köszönöm a bizottságnak is, hogy ilyen intenzíven foglalkoznak ezzel a kérdéssel. Schützt muss in allererster Linie seine eigenen Európa, amely megvéd elsősorban saját magát, ennem magát, a saját értékeit kell, hogy megvédje, és az európai szuverenitást kell, hogy megvédje. Erről van szó ezen vita során. Nem csak egy irányban kell óvatosnak lennünk, nem csak Oroszországból, és ez bizonyított, avatkoztak bele a politikánkba, hanem például Erdoğan elnök Törökország részéről, vagy a kínai totalitárius irányítás a gazdasági függőséggel akar befolyás gyakorolni, sőt az USA-ból bizonyos körök is igyekeztek beavatkozni az európai demokráciába úgy, hogy mi hátrányosan sérüljünk ettől. Hátrányosan érintsen ez bennünket. Egy nagy hatalmi vita rajzolódik itt ki egy autoriter nemzetközi rendszer és a demokrácia elkötelezett hívei között. Hogy ne, annak érdekében, hogy ne veszítsük el ezt a csatát, nem csak arra kell figyelni, hogy mások hogy akarnak bennünket félrevezetni, kisiklatni, hanem arra is figyelni kell, hogy ne oszthassanak meg bennünket Európán belül, amely megosztottságot azontán a harmadik államok kihasználhatják. Ez is hozzátartozik a szuverenitásunk megvédéséhez. Köszönöm. Köszönöm. Kampomenózi úr a következő felszólaló. Köszönöm szépen, elnök úr. Hát a mai vita meglehetősen szürreálisnak tűnik, hiszen a ciberbiztonságról beszélt, tek bevezetőjében a biztos asszony, ez nagyon helyes, <coughs> valóban meg kell erősíteni a ciberbiztonságot. De nem csak erről volt itt szó, hanem félre akarták vezetni ezt a vitát. És úgy akartak tenni, mint hogyha a von der Leyen asszony megválasztása során kirajzolódott politikai többség kényszeríteni ránk az akaratát, itt a fake newsról volt szó, és utalgatnak arra, ami Olaszországban történt volna. Azért mondom, hogy történt volna, mert nem történt semmi sem. Visszautasítom ezt, de a bíróságok térfelén van a labda, a bíróságok hozzanak hitélet abban, hogy történt-e valami visszaérés, vagy nem. Persze az internetet keretek közé szabály kényszeríteni, az internet szabadságát megfékezni, ezt akarják, mi pedig nem akarjuk, de nem értik a választókat, nem értik az állampolgárokat. Létezik a Brexit szavazat, létezik az amerikai elnököt megválasztó többség. Látni kell, hogy ez a tömeg akaratot mutatja meg, és önök ezt nem értik. Elveszítették a valósággal való kapcsolatukat. Nézzük ezt a két dokumentumot, ez itt a parlament elnökségének dokumentuma 2018-ból, amikor 33,3 millió eurót fordítottak a nyilvánosság befolyásolására. Hát önök is befolyásolják a nyilvánosságot, maga az Európai Parlament is ezt teszi. Éppen ezért fontos, hogy a saját házunk táján söprögessünk és magunkra figyeljünk. Köszönöm. Grazie. Köszönöm. Prokacsini úr, Prokacsini Nikolna következő felszólaló. Köszönöm, elnök úr. Teljes mértékben egyetértek ennek az állásfoglalásnak a lényegével. Ugyanakkor nem értek egyet azzal, hogy szenvedélyesen, kompulzív módon az Európai Parlament keres egy ellenséget. Ezt nem értem. Véleményem szerint meg kell védeni a biztonságunkat, a demokráciát, a társadalmat, a gazdaságot, jobb infrastruktúrákkal, jobb jogalkotási eszközökkel. Az 5G forradalomra is gondolok, ez érkezőben van. Nagyon oda kell erre figyelni, megfelelő módon kell kiválasztani a gazdasági szereplőket. Ahogy mondtam, értem az állásfoglalás lényegét, de nem értem a módszert. Szerintem sokkal fontosabb a figyelmünket arra koncentrálni, hogy az európai ügynökségek mennyire felkészültek, az illetékes ügynökségek, és nem az lenne a lényeg, hogy ilyen szenvedélyes módon ellenségeket keresünk, akik ellen politikailag föl tudunk lépni. Köszönöm. Köszönöm. Valász és Mikkel. Köszönöm szépen, elnök úr, a liberálisok, a központi oldalon, a baloldalon ülők is. Ne, nagyon, tehát oda tekintenek a szélső balra, szélső pártokra, és látják, hogy úgy mondják, hogy itt befolyások körre kerül sor külföldről, de igazából a saját csődjüket akarják ezzel lefedni. És a amerikai választásokon is el volt a helyzet. A szélsőség megerősítése Európában az nem kívülről származik, hanem a megszorító intézkedéseknek a eredménye, a munkaerőpiac alakulásának az eredménye, és a finanszírozási imperializmusnak az eredménye. A, olyan feltételek alakulnak ki, hogy az emberek a saját létfenntartásukért kell, hogy aggódjanak. Amerika befolyásolja a demokratikus folyamatokat több mint száz éve, vagy több száz éve erősen, és ez a valóság. Thank you. Köszönöm szépen. Miroslav Rádacsovszki következik. Elnök úr, nem én vagyok Radacsovszki képviselő, illetve Radacsovszki a nevem nem jól ejtette a nevemet, elnök úr. Kedves kollégek, minek utána elolvastam a hibrid háborúskodásról és a dezinformációról szóló jelentést, az az érzésem támad, hogy talán mindannyiunknak el kellene indulnunk Moszkvába és megtámadni Moszkvát. Ezt én nem helyeslem, mert a jelentésből tényleg úgy tűnhet, hogy Oroszország a fő ellenség, de hát ez a pokolba vezető út, ez a feltevés. Nagy európai gondolkodók úgy beszéltek Európáról, mint egy olyan helyről, amely az Urál hegységtől a Lamás csatornáig terjed, Emlékezzünk a történelemre. Több millió zsidót gyilkoltak meg táborok, haláltáborokban, és több millió szlávot is meggyilkoltak hasonló haláltáborokban. Nem szabad kelet-nyugat között, a kelet-nyugat közötti megosztottságra rájátszani, mert ez csak ahhoz vezet, hogy emberek halnak majd meg. Elnézést kérek, Radacsovszki úr, mondja az elnök. Remélhetőleg majd megtanulom a kollégák nevét, de sokkal könnyebb számomra egyébként is Karolin Edstátler asszonyt felkonferálnom. Köszönöm szépen! Az európai választásokra és folyamatokra való befolyásolási kísérlet nem újdonság, és nem olyasmi, amit csak is a science fiction művekből ismerünk. Már Ausztriában is tapasztalhattuk ennek a jelenségnek a jeleit, nem régiben támadták meg az osztrák néppárt központját, 1,3 gigabájtnyi adatot loptak el és továbbítottak legalábbis részben néhány héttel a Nemzeti Tanácsra vonatkozó választások előtt. Nyilvánvalóan a legfontosabb a gyors felgöngyölítés ezeknek az eseményeknek, ugyanis a politikai ellenfelek megkérdőjelezték ezeknek a támadásoknak az autenticitását, de a rendőrség számára időközben egyértelművé vált, hogy egy nagy arányú professzionális eh, hacker támadásról van szó, és az első nyomok külföldi szerverekhez vezetnek minket. Teljesen egyértelmű, hogy nem szabad pártpolitikai szempontokat követni, amikor ilyen nagy arányú támadás ér valakit. Nem csak az osztrák néppártot támadták itt ugyanis meg, hanem az egész demokráciát. A dezinformáció megakadályozza a szabad vélemény kialakítását, és ezáltal veszélybe sodorja demokratikus választásokat is. Ezért a mai vitát és a soron következő állásfoglalást ennyi nagyon fontosnak tartom, ugyanis az a legfontosabb, hogy most európai megoldásokat találjunk, és ezekkel megold, megvédjük a választásokat a bűnözőkkel szemben. Az értékeinket, az európai életmódot, a European Way of Life-ot kell mindenféle eszközzel megvédenünk. Köszönöm. Köszönjük szépen! Benifei úr parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök úr. Egyre több vizsgálat indult, oknyomozó újságírók is feltárják, hogy Oroszország, de nem csak Oroszország célirányosan szól bele a választási kampányokba, próbálja befolyásolni a választásokat. Gondoljunk a 2014-es Front National botrányra, vagy például a olaszországi Lega finanszírozás, orosz, orosz finanszírozásáról szóló hírekre. Matteo Salvini nem számolt be erről a parlamentnek, és hazudott a parlamentek Savioniról, a legakiáró emberéről teljesen világosan látható, hogy a külső hatalmak destabilizálni akarják Európát. Egy-két európai politikus a nemzeti politikára hivatkozik, de voltak éppen azt mondják, hogy a nemzet érdekét képviselik, de voltak éppen külső képvis érdekeket képviselnek, marionettként mozgatják őket. Marine Le Pen, Salvini és mások az államok szuverenitására évatkozik, de voltak éppen az európai és az állampolgárok érdeke ellen dolgozik, hiába hivatkozik az állampolgárok érdekére. Ezért azt kérjük, hogy a parlament egy vizsgálóbizottságot állítson fel, amely megvizsgálja a külső befolyás gyakorlást, és megvédi a szabad demokratikus vitát. Szembe kell néznünk itt az ülésteremben ezzel a jelenséggel, nem csak itt, hanem Európában is. Köszönöm szépen. Köszönöm. Tudorakke képviselő Rinyó nevében. Köszönöm szépen, elnök úr. Először is Jurova biztos asszonynak és King biztosnak szeretném megköszönni bevezetőben tartott beszédjüket, és nagyra értékelem az Európai Bizottság erőfeszítéseit is, amelyel mindent meg akarnak tenni annak érdekében, hogy az Európai Parlamenti választásokat ne befolyásolják. Egyetértek Pascal Durant kollégámmal, aki azt mondtam, hogy nagyobb finanszírozással kell biztosítani azokat a struktúrákat, amelyek a külső befolyásolást hárítják el, és azok ellen kell fellépni, akik a mi értékeinket támadják. King biztos múlt héten a Libében azt mondta, hogy az elmúlt évhez képest megduplázódott a Kreml által szabályozott külső befolyás gyakorlás, a botok, a közösségi médiumokon való anonim, illetve hamis ekantok és botok pedig továbbra is áldatlan tevékenységet folytatnak. Köszönöm, Reintke kollega, parancsoljon. Thank you, Mr. Chair. We live in stable... Köszönöm szépen, elnök úr. Stabil, erős, liberális demokráciában élünk. Tíz évvel ezelőtt lehet, hogy aláírtam volna egy ilyen nyilatkozatot az Európai Unió és a parlament összes tagja nevében, de a helyzet megváltozott. Ma megmondom őszintén, hogy kicsit óvatosabb lennék egy ilyenfajta nyilatkozat tekintetében. Igen, stabil, erős demokráciában élünk, de megmondom őszintén, hogy a demokráciát támadás éri. Dezinformáció, a kisebbségek, marginalizált csoportok elleni támadás, az ő lejáratásuk, aztán a szexuális reprodukciós jogok esetében, ami az isztambuli egyezményben benne foglaltatik. Nem csak Oroszország részéről, hanem például az Egyesült Államok részéről is támadás ér minket ezeken a területeken. És már látjuk a következményeket. Destabilizálja a demokratikus döntéshozatali formáinkat, folyamatainkat. Meg kell, hogy erősítsük a jogainkat, a demokratikus helyzetet civil szervezeteken keresztül, és lépéseket kell tennünk azért is, hogy megvédjük ezeket az értékeket, és ne ássuk alá a szólásszabadságot, ami rendkívül fontos a demokrácia szempontjából. Köszönöm szépen. Elnök, köszönöm. Huftezári Laura képviselő következik. Köszönöm. Ha valóban a demokráciát szolgáljuk, akkor fontos azt megállapítanunk, hogy Oroszország, Kína, az Egyesült Államok befolyást akarnak gyakorolni az európai választásokra. Néhány évvel ezelőtt Obama elnök a briteket befolyásolni akarta egy kereskedelmi megállapodással. A Igazából lenézzük a szavazókat, hogyha azt mondjuk, hogy a külső erők befolyásolják az ő döntésüket a választásokon. Az európai polgárok képesek gondolkodni. A nacionalista pártok megerősödnek, mert az európai polgárok meg akarják állítani az illegális migrációt, meg akarják állítani az iszlám terjedését, meg akarják erősíteni a keresztény erőket, a határaikat, az európai kultúrát és a nemzeti kultúrát első helyre saját magukat, a saját népüket szeretnék helyezni. Annak ellenére, hogy a mainstream pártok mit hangsúlyoznak. Az emberek csalódottak, védelemre van szükségük, és ezért szavaznak a nacionalista pártokra. A liberális pártok most a politikai erőiket elveszítik, és el kell azt fogadni, hogy a nacionalista pártok terjednek, erősödnek, mert az emberek igenis rájuk akarnak szavazni. Politikai korrekt Európát kívánunk fölépíteni, föl akarunk állítani munkacsoportokat, amelyek cenzurálják az internetet. Arra kell gondolnunk, hogy az emberek mit szeretnének. A demokrácia nem került válságba, és a demokrácia nem fog meghalni akkor, hogyha nem a liberálisek nyerjék meg a választásokat. Fotiga asszony a következő hozzászóló. Due respect to all measures taken. Minden tiszteletem Jurova asszony és King biztosé. Nagyra értékelem az általuk tett lépéseket. Én mégis az EU-s kapcsolatok külső aspektusára térnék rá. Arról szeretnék beszélni, hogy külső erők beavatkoznak a demokratikus folyamatainkba. Igen, meg kell erősítenünk az ellenálló képességünket, és meg kell erősítenünk a demokráciákat is, de tudnunk kell azt, hogy a külső szereplők milyen politikát követnek. A korábbi ciklusban már jelentéseket készítettünk erről a témáról, elsősorban az Orosz Föderációt neveztük meg, de szó esett Kínáról, Iránról és Észak-Kóráról is. Ők gyakorlatilag információs háborút folytattak, és sokszor kifejezetten az egyes tagállamokra testre szabott lépéseket tettek. Az együttműködés kiépítése tehát nagyon fontos, de akkor tudunk sikeresen fellépni, ha tudjuk, hogy milyen narratívákkal, politikákkal élnek az EKSZM belüli Stratcom íztet szeretném külön kiemelni és megdicsérni. Köszönöm. Köszönjük szépen. Alexandra Leslie Phillips asszony következik. A közösségi médiumok és az olyan információs kampányok, tájékoztató kampányok válhatnak olyan erők eszközévé, akik a dezinformáció val szeretnének élni. Emellett, hogy bizonyos választási eredményeket is delegitimizálni próbálnak, mert a vesztes nem akarja elfogadni, hogy veszített. Az Egyesült Királyságban is voltak erre hason, ehhez hasonló esetek. A saját pártom is ennek áldozatául esett, mert egy megkeseredett egykori miniszterelnök azzal vádolt minket, hogy külföldi pénzeket fogadtunk el, de erre semmi bizonyítékot nem találtak. A listát hosszasan folytathatnám. Teljesen egyető, egy, egyértelmű, hogy az opportunista hozzáállás és a politikusok összeesküvései maguk a legnagyobb, jelentik a legnagyobb veszélyt a demokráciára. Ez felelőtlen, és ahhoz vezet, hogy a választók elveszítik a politikába vetett hite, hitüket, és ezzel megerősödnek a szélsőségesek is. Mindenki nézzen utána a tényeknek, másképp csak a problémát erősítés nem a megoldás részévé válik. Köszönöm. Köszönöm szépen, többen is kékkártyás kérdést szeretnének feltenni. Egynek tudok helyt adni, Ward asszony volt az első, aki szót kért. Ward asszony. Köszönöm szépen. Jó lenne, hogyha Philips asszony beszélne arról, hogy milyen titkos kampány folytatott a Cambridge Analytica számára 2017-ben, amikor is a kenyai választások alkalmával a parlament részéről választási megfigyelő voltam, emellett jó lenne, hogyha beszélne arról is, hogy utána milyen hazugságokat fogalmazott meg a saját részvételével, szerepével kapcsolatosan. Ennek a választási kampánynak az eredményeképpen Kenyában fellengolt az er- erőszak, és 12 politikailag motivált gyilkosságra került sor. A felszólalónak kikapcsolódott a mikrofonja. Lejárt az ideje, mondja az elnök. Asszonyom, parancsoljon! Csak annyit szeretnék elmondani, hogy a kollégám pontosan azt testesíti meg, amiről beszéltem. Egy brit tanácsadó cég számára dolgoztam szabadúszó tanácsadóként, amely csak később vált a Cambridge Analytica részévé, és érdekes, hogy nem személyesen keresett fel és kért információt tőlem, hanem mindenféle álhírekre támaszkodik. Én Büszke vagyok azért arra a munkára, amelyet egy progresszív afrikai elnököt segítve végeztem, és a kérdésem továbbra is az, hogy miért nem kopogtatott az én ajtómon, és kérdezett meg engem személyesen. Köszönöm, Kovácsev úr, tessék. Elnök úr, a demokrácia a szabadságot a vélemény szabadságát és pluralizmusát feltételezés jelenti egyben. Ám hogyha meg akarják változtatni a demokráciát, le akarják váltani a demokráciát, vagy pedig a szuverén államokat támogatják meg, akkor túlléptek egy bizonyos határt. Ez a támadás a tolerancia elvesztéhez vezethet. Kérdezem, hogy a demokrácia azt is jelenti -e, hogy szabadon hazudhatunk. A hazugság, a szemmel, szemmel szedett hazugság még a véleménye van itt a szabadságának körébe tartozik-e, vagy nem ne legyünk naívak, a harmadik államok be akarja, befolyásolni akarják a helyzetet nálunk. Bulgária volt az egyik ország, amelyet 2015-ben megtámadtak, a választási bizottság számítógépeit hekkelték meg, de más központi intézmények rendszerét is meghekkelték a külső erők. Ez csak példa arra, hogy egy-két ország, hogy nem utogassak újjal, alá akarja aknázni országaink stabilitását, biztonságát. A közösségi médiumokban botokat működtetnek, anonim, nem létező személyek nevében ekantokat nyitnak, fiókokat nyitnak, és koordinált támadásokat hajtanak végre. A demokrácia legyen képes, hogy megvédje önmagát, emellett szállok síkra. Kovacseb úr! Egy kékkártyás kértést Grappini asszonytól elfogad? Grappini asszony, tessék. Mulțumesc, domnule președinte. Elnök úr, köszönöm szépen, igen, tisztelt kollégám, képviselőtársam. Ön Bulgáriából jön, én Romániából jövök. Jól értem, amiről beszél, ez egy nagyon fontos téma. De európaiként, európai parlamenti képviselőként lát-e lehetőséget arra, hogy hogyan lehetne ezt a problémát megoldani a véleményszabadság, a szólásszabadság védelme érdekében, és hogyan lehet megakadályozni a választásokban való külső befolyás gyakorlást, hogyan lehet az ön által leírt problémát tehát megoldani. Kovacsa úr, tessék! Ez egy általános kérdés, hogy mit is tehetünk csak koordinált fellépéssel, az Európai Bizottsággal, a tanácsod és a tagállamokkal koordinálva tudjuk kordába szorítani ezen dezinformációs kampányokat külföldről, vagy az Európai Unión belülről is. Fontosak, fontos szerepet játszanak a platformok, viselkedési kódexet kell követniük ezeknek az internetes platformoknak, és támogatniuk kell a jó, objektív újságírást, képezni kell az újságírókat is, és persze forrásokra is szükség van, a demokráciának immunisnak kell lennie rendszerén belül, és itt elvették a mikrofont a felszólalótól. A következő felszólaló Claude Morás. Tessék. Elnök úr, köszönöm szépen keményebb fellépést sürgetünk ma a külső befolyás gyakorlás ellenében és a manipuláció kiküszöbölés ellenében, valamint az online és offline dezinformáció kiküszöbölése érdekében, hiszen a tények azt igazolják, hogy mindez megtörténik. Mindenki számára jelzem, az új képviselők számára is, hogy már néhány hónapja dolgozunk itt a tisztelt házban ezen. A bizottság jelezte, hogy már intézkedéseket foganatosított, az elnökség és a mi gondolataink szerint lép fel, és mi azt kérjük ma, hogy egy adhok bizottságot állítsunk fel, elmélyítendő a fellépésünket, hiszen úgy gondoljuk, hogy a tagállamok nem eléggé, külföldi szót mondok, reziliensek, nem eléggé ellenállóak. Az állampolgárok a szélső jobb pártokra szavaznak, ezt látom hazámban is, olyan pártokra, akik külső államoktól kapnak támogatást vagy hiteleket. Másodszorban offline és online befolyásolják a választásokat, profiloz, profilokat állítanak fel, botokat állítanak bothadrendbe a Facebookon, ez ellen fel kell lépni. Köszönöm. Köszönjük. Simecska úr, a következő felszólaló tessék. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda, pani ministerka, pán komisár. Naozaj zasahovanie zahraničných aktérov do demokratických volieb dnes už nie je nič, nič nové, nie je to nová hrozba. Už sme a külső beavatkozás a demokratikus választásokban nem egy új fenyegetés. Több olyan választást láttunk már, ahol ez a dezinformációs kampány valójában megosztotta a társadalmat, befolyásolta a szavazókat. Ez nem jelenti azt, hogy ezt el kell, hogy fogadjuk. Örülök annak, hogy a finn elnökség és a bizottság a jövőben kezelni kívánja ezt a problémát. Ez valóban a demokrácia alapjait fenyegeti. Egy érdemi vita, tényeken alapuló vita nélkül nincs demokrácia. Ki kell azt is mondani, hogy a valós kockázatot nem csak az orosz pénz, a konspirációs weboldalak jelentik, hanem azok a politikusok is, akik szándékosan használják ezeket a hamis információkat. Közép-Európában vannak olyan miniszterelnökök is, akik felhasználják ezeket az információkat, és így lépnek fel. Ez még inkább káros a demokrácia tekintetében. Ez Liz Scott képviselő a szabadság, a tisztességes, az átláthatóság, ezek az alapértékei a demokráciának. Az elmúlt években ezeket az értékeket éri a támogatás. Pénz, digitális kor tulajdonképpen a szélső jobbot szolgálja, és egy modern, inkluzív, progresszív társadalom számára megakadályozzák a érvényesülést. A gyűlöletkeltő üzenetek, ezeknek a célja, hogy megosszák a közösségeinket és lebontsák a politikai rendszereinket. Ezek a hazugságok a választási válságot okoztak a hazámban. Az Egyesült Királyságban több millió ember tévesztettek meg, és ezen túl is félretájékoztatás történt online módon. A demokráciát kockázat éri, éri és az internet korában reménytelenek vagyunk. Igen, az úgynevezett parlamentek szülőanyja esetében fordult ez elő. Alapvető értékekről van szó ilyen intézmények esetében, és az összes tagállami parlamentek esetében is meg kell vizsgálni a helyzetet, hiszen itt politikai, pénzügyi játékok eszközeivé válunk. Erősebb, jogilag megerősített védelemre van szükségünk, és nem csak azoknak, azokat kell szolgálni, akiknek mélyebb a zsebe. Um Meg kell önöket kérnem két dologra először is. Szeretném kérni, hogy egy kicsit figyeljen mindenki a hozzászólási idejére. kopogtatok egyszer, amikor lejárt a hozzászólási idő, másodszor kopogtatok, amikor 5 másodperccel lépték túl a hozzászólási időt, és hogyha még tovább beszélnek, akkor amikor befejezték az adott mondatot, elveszem a mikrofont. Ez az egyik. A másik az, hogy szeretném megkérném önöket, hogy egy kicsit visszafogottabban bánjunk a kék kártyákkal, mert már most némileg késésben vagyunk az időzítést illetően. Elfogadja Edda Luci asszony kékkártyás kérdését. Thank you so much for the speaking time. I'd just like to ask a question. Először megkérdezem, hogy elfogadja hozzá a kérdést. Nagyon rövid leszek. Nem, nem fogadja el a kérdést az előző hozzászóló, akkor haladunk tovább, Garó úr a következő. Köszönöm szépen, elnök úr. A félretájékoztatás elleni jó gyakorlatokra vonatkozó kódexet elfogadta a Európai Bizottság. Ennek célja a véleményszabadság és az in- nyitott internet. Ez van a szövegben a Facebook, Twitter, Google aláírta ezeket. Ezek a szolgáltatók felelnek azért a tartalmért, amit az internetezők közzé tesznek. Ezért, hogyha félretájékoztatásnak tekintenek valamit, azt cenzurálják. Mindannyian tudjuk, hogy az internet minden jóra és minden rosszra is képes. Harcolni kell a félretájékoztatás ellen, de nagyon sok cenzurázásra kerül sor, anélkül, hogy értesítenék az érintett feleket. Pedig sokszor nem fake newsról van szó, csak egyszerűen kritikus vagy a fő Európa barát és migránsbarát bizottsági ideológiától eltérő véleményt hangoztatnak. Franciaországban például ez előfordul a Facebook, egy francia állami reklámot cenzurált azért, mert gyűlöletkeltőnek